mai ülésünk és mai napunk utolsó része következik a 163-as cikk értelmében. Az egyperces hozzászólások Csáki Pál parancsoljon. Csáki. Elnök asszony, napjaink egyik kulcsszava a szolidaritás. Európai szinten ezt egy elhibázott döntés korrekciójaként emlegetik többen, az Európába beözönlött migráns tömeg egy részének újraosztását a tagállamok között van azonban ennek a kifejezésnek egy eredetibb jelentése is társközösséget vállalni azokkal akik valamilyen oknál fogva nehéz helyzetbe kerültek. szlovákiában ahonnan származom napok óta sztrájkolnak egészségügyi nővérek és pedagógusok. rossz munkakörülményeik és alacsony fizetésük vitte ki őket az utcára. kedves barátaim ha komolyan vesszük európa jövőjét akkor erőteljesebben oda kell figyelnünk a kelet közép európából jövő hangokra is amelyek hónapokkal ezelőtt figyelmeztettek a migránsválság következményeire s most a sztrájkoló pedagógusok nővérek arra figyelmeztetnek hogy európa gazdagabb fele ne legyen önző. az agyelszvás a nővérek orvosok elszvása megbosszulja magát. európa keleti fele nemhogy közeledne a fejlettebb európához de sok kérdésben elmaradt tőle erre a jelenségre oda kell figyelnünk addig amg visszafordthatatlan problémát nem okoz. köszönöm. Negrescu. képviselő. Köszönöm, elnök asszony. Nézzük meg, hogy miről szól a politika. A politika nem privilégiumokról szól, a politika nem választási eredményekről szól. Nálunk Romániában most a választásokról beszélünk, pedig nem arról kellene beszélni, hanem arról, hogy hogyan tudna Románia fejlődni, hogyan lehetne jobb a szociális politika, hogyan lehetne befogadóbb a társadalom. Az Európai Parlament plenáris ülésén Tulajdonképpen egy üres háznak beszélünk, és csak reménykedhetünk, hogy valaki egyszer csak valahol majd meghallgat minket. Itt kellene mentalitást változtatni, és a mechanizmusokat is meg kellene változtatni. Az emberek elveszítették a türelmüket, és most már itt lenne az idő, hogy cselekedjünk is valamit. Úgy gondolom, hogy a stratégiai beruházási terv ebben az első lépcső kell, hogy legyen. A KKV-ket meg kell segítenünk, munkahelyeket kell teremtenünk, csak így működhet az európai gazdaság. Köszönöm. Ozog úr nincs itt, úgyhogy Gyurek képviselőnek adok szót. tej chwili Komisja Europejska bierze... Köszönöm szépen elnök asszony, hölgyeim és uraim, az Európai Bizottság figyelemmel kíséri a hazámat, Lengyelországot. Magyarországot is támadás érte, állítólag megsértették ezek az országok az Európai Unió működéséről szóló kettes cikket. Mire jó mindez? Mindannyian emlékszünk a Kölni eseményekre szilveszter éjszakáján. Milyen tényekre derült fény a, e szilveszteri éjszaka után? Mindaz, ami a kettes cikkben benne áll, nem érvényesül az összes tagállamban, nem tartják be az összes államban a kettes cikket. Elmondhatjuk ugyanis, hogy Németországban a rendőrség elhallgatott bizonyos információkat a nyilvánosság elől, csak azért, mert ez kompromittálhatná a hivatalos bevándorlási politikát. De hogyan függ ez most össze a szabad vélemény nyilvánítás jogával? Szerintem el kellene gondoskodnunk mindenről. Illetve gondolkodnunk kell arról, hogy ezek a kampányok mit mm, érhetnek el egyáltalán. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt elnök asszony, rengeteg acélművet zárnak be Európa szerte, miközben ez az ágazat rendkívül fontos a körforgásos gazdaság szempontjából. Európa stabilitása forog kockán, illetve több ezer család megélhetése is veszélyben van. Sokat beszélünk a fenntarthatóságról, a társadalmi igazságosságról, az európai projektről is sokat beszélünk. Közvetlenül foglalkoznunk kell azokkal a külföldről érkező termékekkel, amelyek elárasztják a piacainkat, igaz ez különösen az acéliparra vonatkozólag mindenképpen orvosolni kell a gondokat, biztosítani kell az érintett régiók újraiparosítását, Baszk földön mindenképpen azonnal foganatosítani kell a szükséges lépéseket. Benito Ziloaga képviselő. Köszönöm szépen az Európai Uniónak mindenképpen fel kellene lépnie a spanyol atomerőművek esetében, ugyanis szeretnének 15 évvel meghosszabbítani egy atomerőművet, amely véleményem szerint elfogadhatatlan. Az Európai Bizottság ajánlásainak ez ellenébe megy, ugyanis a már elévült és technikai hibás reaktorok kerülhetnek újra használatba. Itt ö, emberi életekről van szó, és az emberek biztonságáról van szó. Az Euratom biztonsági tanácsának jobban oda kellene figyelnie erre a spanyol kérdésre. Reméljük, hogy nem lesz európai Fukushima. Köszönöm szépen, Terika Ábrez képviselő a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az ülésen fontos az európai kezdeményezés. Én együtt dolgoztam a zöld frakcióval, amelyik végül is aztán tartózkodott, mert a az állásfoglalás nem megfelelően kezelte a kérdést, és a múlt évben összesen körülbelül 50 ICI javaslat közül csak alig valahány valósult meg. Ezért nagyon fontos a megfelelő nyomon követés. Ezentúl még ott vannak azok a hírek is, hogy ez egy veszélyt jelentene. Én kifejezetten tiltakozom, és azt szeretném, hogy ez kerüljön ratifikálásra. A bizottság támogatja és elősegíti az euroszkepticizmust. Az, Euró, az a bizottság maga támadja meg az európai projekteket, ez egyszerűen hihetetlen. Korau. Korau képviselő. In Sicilia, così come in tante regioni del... Köszönöm szépen. Szicíliában és a földközi tengeri térség más régióiban is egy olyan mezőgazdasági művelési módszert alkalmazunk, amely az ott helyben előállított speciális termékek előállításához szolgál, kiváló termékeket hoznak létre ezekben a régiókban, és mit tesz az Európai Unió? Nem védi ezeket a termékeket, hanem elpusztítja azokat a fellépésével. Gondoljunk például az extra szűz olívaolajra. A tervek szerint hatalmas mennyiségű importokkal kell számolnunk a jövőben hogyha az itt jelenlévő frakciók nem tudják megvédeni, a frakcióban ülő olasz képviselők nem tudják megvédeni Olaszország érdekeit, akkor kudarcot vallanak. Rebeg a képviselő. Együtt kell dolgba fellépnünk a terrorizmus veszélye ellen és a határaink támadása ellen. Ausztria átmenetileg felfüggesztette a Schengeni egyezményt, és Görögország pedig képtelen kezelni a migráns áradatot. Mindez a Schengeni területet veszélyeztet, és szerintem az elkövetkezendő hónapokban más országok is csatlakozni fognak ehhez a Románia, amely egyébként minden csatlakozási feltételt teljesített, csak úgy, mint Bulgária, őket viszont nem vették fel. Azért ez egy eléggé ellentmondásos helyzet. Mit tesz az Európai Unió ezen két ország érdekében, és milyen magatartást kellene tanúsítaniuk ezeknek az országnak? Évekig próbáltunk a Schengen területhez csatlakozni, és most, amikor már majdnem szétesett, most is azt mondják nekünk, hogy nem, furcsa okok miatt. Van-e valaki, aki meg tudná nekem mondani, hogy a Romániát fogják valamikor üdvözölni Schengenben? Korvin Mike képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Európai Unió állapot, áll, Unióban uralkodó állapotokról, helyzetről szeretnék beszélni, de hát, hölgyeim és uraim, néhány perccel ezelőtt azt hallhattuk itt a teremben, hogy az Európai Uniónak meg kellene mutatni a kínaiaknak azt, hogy milyen gyorsan kell fejlődni. Érdekes mód senki sem nevetett fel, amikor ez elhangzott. A kínaiak beszélnek idegen nyelveket, és a kínaiak sokszor jóval intelligensebbnek is tűnnek. Amikor azt hallják, hogy mi miket mondunk itt a parlamenti vitáink során, hát biztos vagyok benne, hogy felnevetnek. Kacagnak azon, amit hallanak. Szerintem azért egy bizonyos szintet üssünk meg a vitáink során, egyébként meg azt gondolom, hogy az Európai Uniót el kell pusztítani. Herenc Garcia asszony szó. Kedves kollégák, eh, júni, január 19-én mindenféle előzetes értesítés nélkül az Alcatiza vállalat bejelentette, hogy be fogják zárni a cigarettagyárukat gyárukat júliusban, mert deficites a termelés. 471 dolgozó van, akiket közvetlenül érint ez, és még ennél többen is alvállalkozókat és egyebeket. Szeretném, hogy az Európai Bizottság és a, kolleg, és a kollégák megakadályozzák meg ezt a vállalatbezárást megoldást. Itten az egész ágazatot érinti ez, és elutasítjuk ennek az üzemnek a bezárását, mert nem indokolt. Minden állampolgár, minden hatóság erőfeszítéseket tett, hogy elkerüljük ennek a vállalatnak a bezárását. El kell kerülni, mert több mint száz éve létezik ez a, az üzem, és abban a térségben, ahol én élek, ez jövedelmet termelt, és ez több száz családnak munkanélküliséget jelent. Szanyi Tibori a szó. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy tűnik, hogy több száz terroristának sikerült megbénítani az Európai Uniót azáltal, hogy félelmet szítottak és feszültséget a tagállamok között. A félelem elmélyítette az európai kormányok közötti szakadékokat, most néhány kormány igen súlyosan korlátozza a polgárok szabadságjogait. Úgy tesznek, mintha ez lenne a leghatékonyabb módja a terrorizmus elleni küzdelemnek, nagyobbat nem is tévedhetnének a széthullás, széttöredezettség nem a megfelelő út a terrorizmus elleni küzdelemben, azonban kiváló eszköz ahhoz, hogy bizonyos kormányok a hatalmat a saját kezükben összpontosítsák. A magyar kormány nagyon jól tudja mindezt, nem régiben olyan alkotmányos módosítást javasolt, amelyel a terrorista fenyegetettség állapotát vezetnék be, ezáltal lehetővé válna hogy Orbán Viktor kormányfő 60 napon keresztül ellenőrzés nélkül döntsön bármiről, és a kormány maga dönteni el, hogy mi is az a terrorista fenyegetettség. Köszönöm. Marias képviselő. tagállamom Görögország folyamatosan harcol a trojka döntései ellen, és azok a döntések, amelyeket meghoztak, az elsődleges fontosságú ágazatokat teszik tönkre. Nagyon komoly áldozatokat követelnek ezek, az európai támogatások csökkennek, az állami támogatások csökkennek, és a biztosítási rendszer, a szociális biztosítási rendszer is veszélyben van Görögországban mindannyian együtt kellene, hogy harcoljunk a memorandum ellen, amely egyszerűen elnyomja Görögországot. Demokratikus döntéshozatalra lenne szükség Görögországban, és ezért harcolnak a görögök mindannyian, hogy a trojkát kitaszítsák, és újra kezükbe vegyék Görögországot. Bojlán asszony a szó. Száz évvel ezelőtt megszületett az ír köztársaság, és százas évfordulónkat kellene ünnepelnünk, akik küzdöttek az ír szabadságért, de most megint azt szeretnék, hogyha a tönk meg lerombolnák ezt. A azt akarták, hogy leromoljanak egy olyan területet, amit az ír múzeum az újkori ír történelemben az egyik legfontosabb emlékhely és a, ö, egész Európában városi harctérnek ö, nyilvánították, és a legjelentősebbnek. Ez az örökségünk része, és olyan és, és egy bevásárló központot akarnak ott építeni, és szeretnék kérni a parlamentet is, hogy ezt ne tűrjék. Az örökség az mindenkié, és nem szabad, hogy ezt elvegyék. Delfi. Adinolfi képviselőasszony. Az Európai Bizottság azzal vádolta a kormányt, hogy a média szabadságot korlátozta, és hogy miért a miniszter nevezi ki a köztévé vezetőjét. Renci miniszterelnök nevezte ki a Rái televízió vezetőit, de senki sem szeretné, hogyha egy fasiszta jellegű köztévé jöhetne létre bármelyik Európai Uniós tagállamban. Médiaszabadságra van szükség, és a médiák élére kinevezett személyeket megfelelőképpen kell megválasztani. Enzo Biagit elűzték, és a helyére a saját embereiket ültették. A bizottságnak ugyanúgy Olaszországot is figyelnie kellene, mint ahogy Lengyelországot figyeli. Papadakis képviselő. Köszönöm szépen a ö, harmadik memorandumot, amit aláírt a Syriza ö, kormány a, ö, az imf el és a ö, tanácssal, elbiztosításokról szól. Ez a nagy tőkének a megnyilvánulása, és ö, meg akarják szüntetni a ö, társadalombiztosításnak a, ö, a köz, a, és azt akarják, hogy mindenki maga legyen felelős, és ö, le akarják csökkenteni csökkenteni a nyugdíjak összegét, és nagyon magas korra akarják emelni a nyugdíjogosultsági korhatárt és a Solvency 2 pedig tovább a magánbiztosítóknak a malmára hajtja a vizét. A kis mezőgazdászoknak, akiknek magasabb járulékokat kell fizetni, amit előírnak számunkra, azok egyszerűen lehetetlenek, és egyre inkább a prioritást a nagy vállalatoknak, mezőgazdasági gazdálkodóknak segíti. Csütörtökön a mezőgazdászok tüntetni fognak a egyéb munkavállalókkal együtt. Deli Andor. A közlekedési folyosók meghatározásával jelentősen javult és észszerűsödött a transzeurópai infrastruktúra fejlesztések tervezhetősége és pénzelhetősége a tavaly nyári bécsi egyeztetéseknek köszönhetően immár csak az eu tagországok hanem a nyugat balkáni tagjelöltek vonatkozásában is lefektetésre kerültek a ten t folyosók útvonalai ami három meglévő ten t vonal kibővtését jelentette és aminek köszönhetően sikerült végre a teljes kontinenst átfedő térképet megrajzolni azonban ahhoz hogy a folyosók teljes hosszán egységesen megvalósuljanak a pozitv közlekedési és gazdasági hatások és megszülethessen az úgynevezett folyosóeffektus a korridoreffekt szükség van az eu által biztostott pénzelési mechanizmusok újragondolásához hiszen az nagyban különbözik tagországok és tagjelöltek esetében gy minden jó akarat mellett is megmaradnak a szűk keresztmetszetek. arra kérem a bizottságot hogy a ten t folyosók felülvizsgálata során teremtse meg a megfelelő jogi és pénzügyi hátteret annak érdekében hogy a folyosóeffektus

Köszönöm szépen. Minden évben az Európai Unió felvázol és végrehajt különböző reformokat, kezdeményezéseket a legkülönbözőbb területeken. Mindig a cél az a jobb jövő. De hogyan beszélhetünk jobb jövőről és a gyerekek jövőjéről, amikor az európai gyerekek még mindig szegénységben élnek és szociálisan kirikesztettek? Ez a, így van az én hazámban, Lettországban 35%-a gyerekeknek szegénység fenyegetettségében és szociális kirekesztésben él. Ez a legmagasabb adat Európában. Csomó gyerek nem jár iskolába egyáltalán. Magasabb összegeket kellene fordítani nem csak az óvodákra és a ö, oktatásra, hanem a családpolitikára. És a legszegényebb, leggyengébb vidékeken ez még fontosabb hasznosabb. Az elmúlt években a gyermekeknek adott jutatásokat ugyan emelték, de... Arvoisa puhemies! Pakolaisvirrat eivät jakaudu tasaisesti jäsenmaiden kesken. Köszönöm szépen! Mindenképpen megfelelő, a terhek megfelelő megosztására van szükség. Finnország többet szenvedett, mint más tagállamok az Oroszország elleni szankciók miatt. 400 millió eurót veszítettek el a finn mezőgazdasági exportőrök, és ki fogja ezért kárpótolni őket. Ezzel nem akarom nyilván azt mondani, hogy a szankciókat meg kell szüntetni, ez rossz üzenetet küldeni a Kreml felé, de úgy gondolom a terheket megfelelően, illetve egyenlően kell megosztani. Hogyha a migrációs terheket ugyanúgy akarjuk megosztani, akkor a szankciók okozta károk esetében ugyanígy kellene eljárni. Mi lenne a legmegfelelőbb mechanizmus erre? Erről szeretni, erre szeretnék választ kapni. Köszönöm szépen, Párker asszony, köszönöm. Mindannyian hallottuk, milyen állapotok uralkodtak Kölnben, ahol migráns és menekült férfiak nőket zaklattak. Hogyan hagyhattuk ezt megtörténni? Az 1951-es Genfi Egyezmény értelmezése az EU által gondot jelent. A Genfi konvencióban világosan lefektetve az, hogy ki nevezhető menekültnek, ugyanakkor az Európai Unió ezt az olvasatot kibővítette, saját definíciót alkalmazva, most a menekültek közé tartozik már bárki, aki nemzetközi vagy belső fegyveres erőszak elől menekül. Ez azt jelenti, hogy az Európai Unió több millió ember előtt nyitotta meg a kapuit. 2015-ben ezért több mint egy millió ember érkezett Európába, többségük férfi. A nyitott kapuk politikája olyan kultúrákkal szemben, amelyek másodrangú polgárként kezelik a nőket, nagyon nagy veszélybe sodort mindannyiunkat. Köszönöm. Maletics asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. A helyi hatóságoknak gyakran jó ötleteik vannak, és jó programokat is dolgoznak ki, amivel az állampolgárok életét kívánják javítani. A zöld közlekedés, a digitalizálás, ezek mind csak részei a projekteknek. A legnagyobb probléma az viszont a finanszírozás hiánya és az információ hiány, ezen programokkal kapcsolatban. Ezért kérem az Európai Bizottságot, hogy új kommunikációs lehetőségeket és információs lehetőséget hozzon létre, amivel az európai programok és beruházási befektetési alapok jobban megismertethetőek a helyi felelősök fejvezetők szintjén. Gyakran halljuk, hogy vannak jó projektek, jól struktúráltak, de éppen ezért nagyon lenne fontos, hogy az embereket ezekről jobban is tájékoztassuk, hogy jobban hozzájussanak a rendelkezésre álló finanszírozáshoz. Köszönöm. López. López úr. Köszönöm szépen, eh, kedves tisztelt elnök asszony. itt plenáris ülésen szólok hozzá, hogy beszéljek arra, hogy a spanyol kormány jóváhagyta a hidrolikai tervet az Ebro folyón. Ez egy szociális-gazdasági támadás a terület ellen, a katalán eh, helyi szervezetek is eh, ezt már elmondták, nem veszik figyelembe az állampolgári részvételt, sem pedig a eh, az ottani körülményeket. Ez ellenébe megy az európai irányelvnek, ami a lak, az élőhely, a madarak védelmét vagy a vízvédelmét tűzi ki, és egy eh, nagyon fontos mobilizáció eh, szükséges ebbe. A, a folyó deltájában jövő hétfőn látogat el egy eh, parlamenti delegáció. Következő hozzászóló Bogovics úr. 20 <clears throat> Köszönöm szépen 20 éven keresztül a szlovén erdőgazdálkodásban visszaélések történtek, ezért a szlovén kormány úgy döntött, úgy döntött hogy egy szlovén állami céget hoz létre, amely az erdőgazdálkodással foglalkozik, illetve a szlovén nemzeti erdők menedzselésével. Ez a vállalat azonban rendszer szintű kockázatot jelent, mert bizonyos érdekképviseletek, érdekcsoportok közötti konfliktusok várhatóak, amelyek problémákhoz vezetnek, illetve rendszer szintű korrupcióhoz. Szlovéniában már most tapasztalhatók a visszaélések, és várható, hogy ez a rendszer aláássa verseny, a versenyt is, gyakorlatilag állami beavatkozásról van szó. Szerintem az Európai Bizottságnak be kellene avatkoznia. Úgy gondolom, jobban kellene az erdőgazdálkodást megszervezni, ez az adófizetők érdekeit is szolgálná. Darling asszony a szó. Thank you, President. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az északi tenger központi pillérévé válhat az Európai Unió energiauniójának, a szélenergia kiaknázása a tengereken, illetve a jobb energetikai összekapcsolódás és a kutatási együttműködés révén olcsó, biztonságos és tiszta energia lenne biztosítható, Emellett rengeteg jó minőségű munkahelyet is teremthetnénk, például az én választókerületemben, Anglia észak-keleti részén is. Úgy gondolom, eh, itt a kiváló lehetőség, hogy kiaknázzuk ezt a potenciált. A múlt hónapban öt frakcióból érkező kollégiákkal együtt a holland gazdasági miniszternek bemutattunk egy akciótervet, egy cselekvési tervet az északi tengerben rejlő potenciál kihagnázására. Szeretném felszólítani az illetékeseket, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy az északi tenger eh, ben rejlő energiákat aknázzuk ki. Köszönöm. Sógor Csaba. Folytatott együttműködés idővel elvezethet az országok közötti történelmi megbékéléshez és a sérelmek meghaladásához. Ez az elvezette az EU nyugat európai alapító tagállamait, és ez az elv segítheti az EU kelet közép európai tagországait ma is azonban az uniós csatlakozás önmagában nem rta felül azt a bizalmatlanságot ami az elmúlt évtizedek vagy évszázadok alatt szervesen kialakult. a gazdasági partnerség fontos a közös érdekek érvényestése még fontosabb ám előbb utóbb el kell jönnie a kényes kérdésekről való őszinte beszédnek illetve a problémák megoldásához vezető út megnevezésének is. ilyen az egymás területén élő nemzeti kisebbségek védelme ami ezen közösségek identitáshoz való jogát gyarapodását megerősödését jogegyenlőségét végső soron a közösség hosszú távú fennmaradását jelenti. sajnos még ma is vannak olyan államok a régióban szlovákia románia amelyek nem az őshonos kisebbségek államalkotó közösségként való elismerésében érdekeltek hanem potenciális veszélyforrásként tekintenek rájuk és lassú asszimilációjukat tartják kvánatosnak. Köszönöm szépen Sógor Csabának, és az utolsó hozzászólónk Zdjehovszki képviselő. Köszönöm szépen. A norvég szociális rendszer továbbra is foglalkozik azzal, hogy milyen igazságtalanságok vannak például Románia, Cseh köztársaságból, vagy Szlovákiaból, például gyerekeket elveszik a gyerekektől, különbö- a gyerekeket a szülőktől különböző okok miatt. Norvégiában egy civilizált, demokratikus országban is ilyen előfordul. Ezek a törvényel való visszaélés, ez nem egy olyan dolog, ami iránt az emberek közömbösek, és nagyon ö, fontos, hogy ezekre a gyakorlatokra rámutassunk. Az Európai Uniós állampolgároknak egyetemű nemet kell mondani az igazságtalan beavatkozásra a családjuk életébe a bizottságnak és az Európai Uniónak fel kell lépnie. Miután én vagyok az utolsó hozzászóló, eh, engedjék meg, hogy köszönetet mondjak minden eh, eh, tolmásnak is, hogy velünk maradtak. Merci, monsieur. Elnök, köszönöm szépen, és ezzel valóban a ülés végére értünk, a következő ülés az holnap 8 óra 30-tól 14 óra 30-ig lesz, illetve délután a napi rendet a parlament weboldalán megjelentettük, és én is köszönöm a tolmácsoknak a jelenlétüket, ilyen kérig biztosan megszenvedték